Good morning, ladies and gentlemen. Reggelt kívánok mindenkinek, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Robinson elnökasszony, kedves kollégák, kedves eh, nemzeti parlamenti képviselők, európai parlamenti képviselők, Hölgyeim és Uraim! Az Európai Parlament Nőjogi Bizottságának elnöke Kátia Perez asszony még mindig úton van, ahogy mm, önök is nyilván tudják, Brüsszelbe egyáltalán nem meglepő, hogyha valaki csütörtök reggel közlekedési dugóba kerül, úgyhogy kérem, kérem, engedjék meg nekem, hogy Gátia Perez asszony létében megkezdjem az ülést. Nyilván néhány perc múlva megérkezik, de nekem egy másik ülésen kell elnökölnöm néhány perc múlva, és ezért kérem önöket, hogy nézzék el nekem, hogy már most elkezdem az ülést. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget biztosítottak arra, hogy ezen a fontos ülésen néhány szót szóljak önöknek, önökhöz. A Nemzetközi Nőnap március 8-a szempont, ö, alkalmából az Európai Parlament Nőjogi Bizottsága úgy döntött, hogy eh, megtartjuk, hogy megtartjuk ezt a konferenciát. Ez eh, nagyon szükséges eh, és aktuális kérdés, ezek a témák, amelyek napirenden vannak, a menekült és migrációs válság megvitatása gender szempontból. Semmi gond, mondja az elnök a társelnöknek. Már kimentettem önt, úgyhogy semmi probléma. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Európai parlament elnöke is gyakran elkésik, sajnálatos módon, ugyan olyan okokból, mint Kátia Perez, mert dugó van a városban, és dugó van a parlament épületében is, úgyhogy ezt ismerjük jól. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A menekült válsággal kapcsolatban nagyon sok interjút adtam, beszélgetést folytattam, és ez egy nagyon komplex kérdést de gyakran le, megpróbálják leegyszerűsíteni arra, hogy bezárjuk el a nemzeti határainkat. A menekülteket gyakran úgy mutatják be, mint a társadalmunkat érő fenyegetés, nem pedig olyan embereket, akik háború elől menekülnek akik mindent maguk mögött hagynak azért, hogy biztonságos helyre mehessenek. A menekült válság az emberekről szól, az emberekről, akiknek szükségük van a segítségre. Olyan emberekről, akik háború elől menekülnek gyerekeikkel. 2015-ben a UNICEF bejelentette, hogy a válság megkezdése óta, ez az els, meg, bekezdődése óta ez az első év, amikor nők és gyermekek legnagyobb számban menekülnek. alapvető emberi jogokról van szó. Először is a nők elleni erőszak, sokkoló erőszak ellen fel kell lépnünk. Legyen szó a hazájukban megtörtént elő, erőszakról, legyen szó az utazásuk vagy a menekülésük útján el, megtörtént erőszakról. <clears throat> Nagyon sok konfliktusban a nők erőszaknak vannak kitéve, akár a meg is erőszakolják őket, mint, és ezt háborús fegyverként használják fel. Míg a háború és a konfliktusok elől menekülnek, nagy rizikoknak vannak kitéve. Legyen szó szexuális erőszaknak, erőszakról a embercsempészek által, vagy más kriminális bandák által, vagy embercsempészetről, vagy prostitúcióról. Ha ezek a áldozatok elérkeznek Európába, itt, itt meg kell őket védeni, ehhez joguk van, megfelelő szociális védelmet kell biztosítani számukra, a szociális ellátást, segíteni feldolgozni nekik pszichológiailag ezt a traumát. Egy másik kulcsfontosságú kérdés a menekült táborokban uralkodó helyzet Törökországban, például a hot, hot, Törökországban és a görög hotspotokban. A nőknek és a gyermekeknek speciális igényeik vannak, legyen szó higiéniáról, magánszféráról vagy biztonságról. Engem nagyon meglepett az, amikor tavaly Kiliszben jártam Törökországban a menekült táborban, ahol saját szememmel láttam, hogy milyen képzést folytattak, vezettek be gyerekeknek, kislányoknak és nőknek annak érdekében, hogy segítsék őket, megerősödjenek és túléljék ezt a nehéz időszakot. Ez hatalmas elköteleződést követelt a török hatóságoktól a szíriai határon és hatalmas erő és pénzráfordítást. Mindennyian tudjuk azonban, hogy a szíriaiak a Törökországban élő szíriaiaknak 10%-a él csak ez ilyen táborokban. És ezzel szeretnék rátérni a harmadik pontra, hogy mennyire fontos a nők a női és a kislány menekültek integrálása a társadalmunkban. Tehát lehetővé kell nekik tenni, hogy a munkaerőpiacon munkát vállaljanak, nyelvórát kell biztosítani nekik, magas szintű oktatási programokhoz kell őket hozzájuttatni. Ez mind az Európai Unióban, mind a harmadik országokban érvényes, és ne felejtsük el, hogy ez pénzbe kerül. Ezért azt gondolom, hogy a elkövetkezendő EU-Törökország csúcs találkozón jövő hétfőn, és ezen csúcs találkozó előkészítése során meg kell beszélnünk azt, hogy hogyan tudjuk a pénzt összeszedni, és lehetőleg nem lesz ez olyan lassú folyamat, mint a múlt havi vita. Hogyha ezáltal Törökországban a ha az Európai Uniós menekült facilitáson keresztül segíteni tudunk a Törökországban élő menekülteknek abban, hogy fenntartható perspektívájuk legyen, ez nem, akkor nem fognak tovább menekülni. Nincsen egyszerű megoldás erre a bonyolult válságra. Az Európai Unió közös szabályokat állított fel a menekült eh, válságra, legyen szó a Schengeni eh, határkódexről, a Dublini rendeletről, eh, van egy sürgősségi újraelosztási rendszer. Az Európai Unió a jogállamiságon alapul, és a tagállamok közötti szolidaritáson. Az elmúlt hónapokban a menekültek és a migránsok az Európai Unióba érkező embereket nem az Európai Uniós közös szabályokon, szabályoknak megfelelően kezelték, nem így bántak velük, és ez alapvetően tisztességtelen mind az érintettek számára, mind pedig az, az annak szempontjából is, hogy nagyon kevés kevesen vállalták azt, hogy megfizetik a számlát. Eljött az ideje annak, hogy visszatérjünk a szabályokon alapuló rendszerhez. A kérdés az az, hogy sikerül-e együtt megtalálnunk a közös megoldást, mielőtt túl késő lenne, vagy pedig, ahogy Christopher Clark történész írta, egy másik összefüggésben, vagy pedig arra kerül sor, hogy a zárt határok és a zárt értelem Európájába térünk vissza. Én minden jót kívánok Önöknek az elkövetkezendő vitára, és azt várom, hogy javaslatokat terjesszenek elő arra, hogy hogyan lehet javítani a helyzetet a menekültáborokba és az integráció tekintetében a nők és lányok számára. Elnézést, hogy nem tudok itt maradni egész délelőtt, vagy egész nap ezen az ülésen, de egy másik ülésen kell részt vennem. El fogom mondani, hogy milyen más ülésre kell mennem. Ez a frakció konferenciájának az előkészítése. Federica Mogherini is részt fog venni ezen az ülésen, a legfontosabb pont a napirenden a menekült válság és az Európai Uniós Törökország csúcs találkozó előkészítése. Úgyhogy el tudom képzelni, és azt remélem, hogy megbocsájtanak nekem, és nagyon örülök, hogy az önök engedélyével most megadhatom a szót nagyra értékelt vendégünknek, Mary Robinsonnak. Thank you very much, President Schulz. Köszönöm szépen, Schulz elnök úr, ezt a nyitó beszédet. Elnök asszony, tisztelt képviselők, nemzeti parlamenti képviselők, és Szufi asszony itt a jobbomon, és kedves testvéreim, nagyon örülök, hogy itt lehetek újra az Európai Parlamentben, és részt ezen a fontos ülésen. 2011-ben már volt alkalmam itt részt venni a Nemzetközi Nőnap századik évfordulóján. Ez nagyon fontos esemény volt. Most azonban az európai alapvető értékeire kell koncentrálnunk, a női menekültek és menedékesek az Európai Unióban, migránsok és menekültek. Kérdésével foglal, örülök annak, hogy az Európai Unióban odafigyelnek a nő helyzetére a menekült kérdésben. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament női képviselői valóban eles pontot kinyilvátsák a véleményüket. Megvan-e bennünk az empátia, hogy beleképzeljük magunkat a menekültek helyébe? A szomáliai brit költő munkájából idéznék röviden senki sem menekül el otthonról, kivéve, hogyha e, muszáj neki, akkor, hogy menekül valaki, hogyha az egész város menekül. A szomszéd gyorsabban fut. A szomszéd fiú, aki először csókolt meg, e, egy óriási puskát tart a kezében, csak akkor megy el az ember otthonról, ha már nincs, nem maradhat otthon csak akkor, ha elkergetik, hogy, hogyha felégetik az, az otthonát, és soha nem gondol az ember erre, és mit, mit vihet magával a menekült, semmit, nagyjából csak a nemzeti himnuszt, amikor eltépi a az útlevelét a soha vissza nem térés reményével, illetve reménytelenségével senki sem száll egy, egy felfújható csónakba, csak akkor, hogyha úgy érzi, hogy a háborgó tenger biztonságosabb, mint háborgó hazája. Nos, az 1951-es és 67-es menekültjogi egyezmény értelmében a menekülteknek vannak alapvető jogaik, de a gazdasági migránsoknak is vannak jogaik, például az ételhez, a vízhez, az oktatáshoz való jog. Az alapvető emberi méltóságokat tiszteletben kell tartani. Napról napra egyre ígetőbbé válik ez a probléma, ezt önök is nyilván tudják februárban az ENSZ menekültjogi főbiztosának jelentése alapján a tenger felől érkezők nők és gyermekek. Tavaly júniusban csak 27%-a volt az érkezőknek nő és gyerek. Egyszerűen nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy a nők és a lányok milyen óriási veszélynek vannak kitéve ilyen időkben. Tudjuk, hogy ők kiszolgáltatottabbak, őket könnyebb az ő helyzetükkel visszaélni, csak rosszabbá válik a helyzet, ahogy a hazájukban gyakorlatilag szétesik az egész társadalom, tudjuk, hogy kihasználják őket, az, ö, szexuálisan ö, visszaélnek a helyzetükkel. A, az úgynevezett tranzakciós szex egy új fogalom, ö, amikor nincs már mások, mint a testük a nőknek. Ezzel fizetnek az utazásért, ezzel, ezzel fizetnek az ember csempészeknek. Ö, Tudjuk, hogy milyen óriási e, egészségi veszélyek leselkednek rájuk. Mindezt tudjuk, e, és mégsem teszünk semmit, ezzel képzelhetetlen. Az erőszakos rendeli fellépés képeit látva azt hiszem, hogy mindannyiunkban fel kell, hogy merüljön, hogy mit tehetünk. Fel kell tennünk azt a kérdést, hogy mit tehetünk a nők és gyermekek e, jogainak megerősítése érdekében. Persze, a férfiak joga is fontosak, de most konkrétan ma a nők és a gyermekek jogaira koncentrálunk. Ismerjük a kockázatokat, de azt is tudjuk, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy megvédjük őket az út során a nőjogi bizottság jelentésében szerepelnek ezek a fellépések. Egy-két példát hadd ragadjak ki. Például a befogadó állomásokat és a tranzit központokat oda kell figyelni, hogy milyen férfi-női arányban vannak itt szakértők. Gyorsabb, fel kell gyorsítani a család újraegyesítési folyamatot oda kell figyelni a nők sajátos igényeire minden szempontból, például egészségügyi szempontból fel kell venni az erőszak és a nem erőszak ellen a harcot, mert tudjuk, hogy úgysem jelentik be az áldozatok mindezt. Ehhez komoly új forrásokat kell rendelnünk, ez világos. Azok az országok, ahova a migránsok és menekültek legtöbbje érkezik, őket segítenünk kell, hiszen ő magukban nem fogják tudni az otthonból elkergetett nők és gyermekek jogait megvédeni. Minden uniós tagállamnak részt kell ebben vállalnia. A női képviselők Európa szerte eh, ha, ha, Fontos, hogy hallassák hangjukat, amikor az EU-török csúcson március 7-én, illetve március 18-19-én az EU-s migrációs csúcson napirendre kerülnek ezek a kérdések a menekült válságra akkor adhatunk megfelelő választ, hogyha arra gondolunk, hogy az emberek jogait és emberi méltóságát kell megvédeni menedéket keresnek az Európai Unióban ezek az emberek, miközben mi belezárjuk a határunkat és a gazdasági korlátok kihívásai mögé bújunk. Hát mit gondolnak, gondol majd rólunk a történelem? Az Európai Egység és Szolidaritás pillanata érkezett el, hogy a Schulz elnök úr is mondta, úgy érzem, hogy egy közös fellépés és terv szerinti fellépés oldhatja csak meg a jelenlegi válságot. Az Európai Unió hiányosságait mindannyian ismerjük migrációs kérdésben. Úgy érzem, hogy tartós mechanizmusokat és biztosítékokat kell kifejlesztenünk, kidolgoznunk annak érdekében, hogy újra ne fordulhasson elő egy ugyanilyen, ugyanilyen válság fel kell készülnünk hasonló helyzetekre, annak érdekében, hogy az emberek ne kényszerüljenek arra, hogy elmeneküljenek otthonról. Alapvetően ehhez azt kell gondolnunk, hogy mi kényszeríti rá őket, hogy Eh, elmeneküljenek otthonról. Mielől menekülnek? A háború, az üldöztetés, a szegénység ellen? Persze, de vannak olyanok is, új szempontok is, amelyek eh, valószínűleg még fontosabbá válnak jövőben. Gondolok itt elsősorban a éghajlatváltozással kapcsolatos menekült eh, hullámra, tudjuk, hogy ez meg sokszorozza a veszélyeket, hiszen a, a vízhiányt, a szegénységet elmélyíti, az élelmiszerellátást is megkérdőjelezi, illetve így az alapvető jogokat is még nehezebb biztosítani. Azt hiszem, hogy globális migrációra kell felkészülni. Például a szíriai szárazság a múlt évtizedben arra kényszerített az embereket, hogy vidékről a városokba költözzenek. Láthatjuk, hogy a polgárháború előtt is már kritikus volt a helyzet, a polgárháború tényleg csak a jéghegy csúcsa volt. Tudjuk, hogy a konfliktusok melegágya tulajdonképpen az éghajlatváltozás, illetve azzal járó környezeti események attól tartok, hogy a nőkre, nők vállát nyomja majd a legnagyobb teher. Ezekben a társadalomban ez így van. A fejlődő országokban a nők nagyon függnek a különböző természeti erőforrásoktól, például a vízélelmiszer, a, az energiaállátás tekintetében. Az éghajlatváltozás például az, hogy egyre gyakoribbak a szárazságok, egyre ritkább az esők, nyilván sokan nehezebbé teszik a dolgokat mindenképpen be kell ezeket a nőket is vonni azon intézkedések kidolgozásába, amelyekkel reagálni kívánunk erre a problémára. A, alapvetően a közösségben önöknek fontos szerepük van, az ő tudásukat nem hagyhatjuk ki. Úgy érzem, hogy fenntartható, hosszú távú éghajlati megoldásokat helyi szintről kell kezdeni kidolgozni az egész közösség bevonásával. Így tudunk felkészülni az éghajlatváltozás amely miatt valószínűleg nagy számban indulnak majd mm, útnak hazájukból, a fejlődő országból sokan. Attól tartok, hogy nem vagyunk felkészülve az éghajlatváltozás migrációs hatásaira. Főként az Európai Unióban fel kell ismerni, hogy az éghajlatváltozás már most is egy push eh, faktor, amely elődözi az emberüket az otthonukból, főként a legszegényebbeket, a legveszélyeztetettebbeket. Ez majd csak rosszabbá válik, ezért az európai vezetőknek struktúrát és humánus fellépést eh, eh, választ kell kidolgozniuk, amely egyrészt segít azoknak, akik még nem indultak útnak, hogy otthon maradjanak, akik pedig már útra keltek, őket meg kell, de neki meg kell találni az, az új otthont. át kell, állítanunk, át kell alakítanunk ezt a migrációs történetet, hogy ne csak a szenvedésről szóljon, hanem inkább a toleranciáról, azt hiszem, hogy most példát nyújthatunk, mutathatunk a világnak. Pontosan ezekkel az értékekkel szeretném zárni. Egy jó barátom szavaival zárnám, aki békedíjat is kapott az emberjogi munkájáért. Vangari Matájra gondolok, aki azt mondta, a történelemben eljön az a pillanat, amikor az emberiségnek magasabb erkölcsi szintre kell lépnie. Európának ez az igazi kihívás, és a nők hangját eh, meg kell hallanunk. Ezért kérem ő a nőket, hogy hallassák a hangjukat, a többieket pedig, hogy hallják meg a nők hangját. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, Robinson asszony a harmadik megnyitó beszédre. Nava Szofi mondjuk, adom meg a szót, aki ifjúság, ifjú ö, egészségügyi aktivista, nagyon sok ember életét mentette meg az ő szervezete és munkája. mondjam, parancsoljon! Jó napot kívánok! Megpróbálom <clears throat> beszédemet anélkül elkezdeni, hogy papírból olvasnám fel. Szeretnék inkább saját szavaimmal megnyitni. Van egy palack az asztalomon. Ilyen palackokra gondoljanak. Sok esetben ennyivel vágnak neki az útnak a nők, összecsomózva két palackot, ez a, mentőmellényük mentő mellényük. A tengeren erre, ebben bíznak. Még arra sincs pénzük, hogy Törökországban egy, vagy Líbiában, vagy Egyiptomban egy rendes mentő mellényt vegyenek. Vagy nincs elég pénzük rá, vagy, vagy azért, mert megfosztották őket a sempészek mindenüktől. Tehát egy harisnyával összecsomózott két palack az, ami az életüket menti. Évek ezelőtt többször előfordult, hogy vörösre váltott a földközi tenger színe. Egy második halakasztot él meg ö, az én nemzedékem. Nem feltétlenül a szám adatok alapján mondom ezt, hanem annak alapján, hogy, hogy a világ sokszor elfordul azoktól a tömegektől, akik táborokban élnek, és ahol nap mint nap meghalnak, szenvednek. A sajátságai ennek a helyzetnek és amely összevethetővé teszi a náci korszakkal, az az, hogy mindeközben napi életünket éljük Európában, és nem, rá sem tekintünk erre a helyzetre, vagy a szenvedőkre. Görögországból jövök, öt hónapon át, én magam is autókban aludtam, meg hálózsákban, olyan menekültek között, akik Szíriából menekültek Törökországon át, átlépték a görög határt Németország felé vonulva. Nem tudta senki, hogy én ki vagyok, hogy én egy civil szervezet munkatársa vagyok. És az út során két határőr is erőszakoskodott velem. Nem mondom meg, melyik ország határőrei voltak. Először azért bántalmaztak, mert egy családot próbáltam megvédeni, akit, akit bántalmaztak a határon a hatóságok. A család azt mondta a rendőrnek, hogy fel akarunk szállni a buszra, mert a fiam már ott van a buszon. A rendőr ö, gumibottal távolította őket a, a, a busz lépcsőjéről. A gyermekek, a nők jogai nagyon fontosak, de ha már jogokról beszélünk, nézzük meg, mi történik a határokon. Utazzunk ezekkel a migránsokkal, kísérjük el őket, ahogy átlépik a szárazföldi határokat, az úgynevezett menekültek, úgynevezett gazdasági menekültek. Nekem nincs a kettő között különbség. Nem őket féltem, hanem Európát féltem. Azért ülünk itt, mert hiszünk azokban az értékekben, amelyek az Egyesült Európa létrehozásához vezettek. Nem őket féltem, nem menekülteket, mert előbb-utóbb hazatérnek majd hazájukba, mert szeretik hazájukat, csak úgy, mint mi a miénket. Nem őket féltem tehát elsősorban. Én Olaszországot szeretem, mert ott születtem, az a hazám. Ezek az emberek meg Szíriát, Afganisztán szeretik, Irakot, ahol vissza szeretnének majd térni egyszer. A kérdés azonban az, hogy mihol megyünk majd, hogyha a tükör elé állunk és faggatjuk a lelkiismertünket, vagy ha gyermekeink megkérdezik majd egyszer tőlünk, mit csináltunk akkor, amikor ezek a dolgok történtek? Megtettünk mindent, amit tehettünk volna? mit fogunk válaszolni. Nem tudom összefoglalni 10 perces beszédben a mértékét ennek a katasztrófának, csak annyit tudok elmondani, hogy az elmúlt néhány nap során hatalmas erőszak hullám kapott lábra, nők és gyerekek elleni erőszak, akik Irakból, Szíriából jöttek. 100 az csak a 48, elmúlt 48 országban 150 SMS, SOS küldet, SMS küldeményt kaptunk a, a horvát-szerb határról. A legtöbben Alarakában menekülnek most, amelyet az ISIS ellenőriz. A, a, a bűncselekményeket elkövető diktátorrezsim bűnei elől menekülnek az emberek ebben a térségben, mármint Szíriában, és Azért szenvedek, mert terroristák vették át a városaikat. Megpróbálnak elmenekülni onnan, Szíriából, hogy békében jussanak, iskolába járassák a gyerekeiket, hogy ne kelljen burkában járatni a gyerekeiket, iskolába lányaikat. Ezek az emberek érkeznek a határainkhoz, a béke és a demokrácia Európájához. Meg tudom pontosan, hol vannak, hol állították meg őket. Nincs már pénzük, nem tudnak élelmiszert venni, kimerülten várják a segítséget, a humanitárius szervezetek adnak csak valamit nekik jelenleg. És sok esetben, amikor ott, ha ott is van az élelmiszer, amit ki lehetne osztani, nagyon sok esetben nem kapják meg ezt, vagy megfosztják őket méltóságuktól. Két héttel ezelőtt a Macedón határon három-négy órát kellett sorbálni szakadó esőben, a hidegben, hogy egy, egy tányér ételhez jusson valaki. Ez megalázó lehet, kell legyen minden emberi lény számára. Szerintem eljött az ideje, hogy megnyissák a biztonságos útvonalakat, hogy elérjék legális, még egyszer megismétlem, legális utakon Európát az emberek, mert jelenleg Európa légmentesen lezárja a határai, csak a mafiának fizetve lehet bejutni. Még egyszer mondom, nem a migránsokat féltem, hanem Európát. Én a mafiától félek. Meg attól, hogy, hogy a lelkiismeretem, eh, hogy milyen állapotban lesz 25 év múlva, és mit mondhatok a gyerekeimnek majd akkor, ha megkérdezik, mit csináltam. señora Sufi. Eh, la Köszönöm szépen. Naval Sufinak. Spanyolul folytatom, úgyhogy kérem mindenki vegye fel a fejhallgatóját. Ezen szavak után Robinson asszony és eh, Sophie asszony szavai után nehéz az embernek nem magába fordulni és végig gondolni ezeket a témákat. Kedves kollégák, barátok, hadd mondjak néhány szót az elkövetkezendő workshopokkal kapcsolatban. Az Európai Parlamentben nagyon örülünk annak, hogy milyen támogatást kaptunk ehhez a workshophoz. Annak is nagyon örülünk, hogy 28 parlamentből 44 képviselő jött el. És annak is nagyon örülünk, hogy ezen alkalommal a részvétel nagyobb, mint más bármikor azelőtt. A mai munkacsoportjaink, workshopjaink célja az lesz, hogy eszmecserét folytassunk és együttműködjünk. Minden európai nyelvre lesz tolmácsolás. A tegnap este került sor az új spanyol kormány hivatalba lépéséről szóló szavazásra, és sajnos ez tegnap így nem sikerült ezt lezárni, ezt a szavazást még mindig nincsen végleges kormány, továbbra is átmeneti kormány van, és ezért a spanyol parlamentből nem tudtak eljönni a képviselők. Aki itt van mégis, annak nagyon köszönöm a részvételt, és nagyon fontos témáról beszélünk a női menekültekről, akik az Európai Unióban keresnek menedéket. Ez az Európai Parlament számára nagyon fontos téma. Nagyon sokat beszéltünk már erről a kérdésről, és mindenképpen szükséges és elkerülhetetlen az, hogy a felelősségünket vállaljuk és hogy végre fellépjünk ezen szégyen teljes állapottal szemben. Az Európai Unióban a tagállamok, illetve az Európai Unió intézményei is tétlenek maradtak, és itt az ideje, hogy cselekedjünk. Most már nem a szavak ideje van, hanem a cselekvés ideje. Ez a mi feladatunk és felelősségünk. Hadd mondjam el, hogy miről lesz szó a mai napon. Három workshopot fogunk, eh, három workshopot szerveztünk. Az Európai Parlament eh, képviselői és mások is eh, részt vesznek a workshopokon, és a közönség is jelentkezhet szóra. Arra számítok, hogy mindenki aktívan részt vesz majd a vitákon megkapták a programot, azt is tudják, hogy ki melyik workshopban fog majd hozzászólni. Az egyik workshop az ebben a teremben lesz, a másik kettő pedig más termekben, de majd segíteni fognak önöknek. Meg fogják mutatni, hogy hova kell menni. Itt az ajtó előtt állnak a munkatársaink, akik szívesen segítenek önöknek. Néhány perces szünet következik, mindenki megtalálhatja, hogy hol folytatódik a, hol folytatja a munkát, melyik workshopban. Most itt ebben a teremben is lesz egy workshop, a másik két teremben pedig a másik kettő. Que volveremos a reunirnos todos en 11 óráig tartanak ezek a workshopok, és aztán utána újra itt találkozunk ebben a teremben. Sok sikert!